független tagok közé kerül. A néppárt a néppárt, az FND és a zöldek kinevezésekre vonatkozó tájékoztatót nyújtott át. Ezeket a kinevezéseket ezen ülés jegyzőkönyvében tájékoztatjuk. Hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig eh, nem történik változás, eh, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük.